Ezt a kettőt kellene egymással kombinálni annak érdekében, hogy hatékonyan tudjuk elérni a millenniumi fejlesztési célokat. Hadd fejezem be azzal a felszólalásomat, hogy remélem, hogy a nemzetközi pénzügyi intézményeket sikerül valóban megerősíteni. A mi bankunk a részvényeseitől a következőket kérte. Az első az az, hogy a tőke alapot növelni lehessen. A londoni csúcs találkozón az afrikai befektetési banknak megadták ezt a lehetőséget. Remélem, hogy más bankok számára is tévé válik ez a Pittsburghi csúcs találkozó másodszorban. Professor Woods a kitűnő dokumentumában rámutat arra, hogy az egyik kihívás a alacsony jövedelmi országok számára az, hogy a meglévő forrásokat jól használják fel. Vannak olyan kérdések, amire már most válaszolni kell a költségvetéssel kapcsolatban, vagy az infrastruktúraval kapcsolatban, de tudni kell azt, hogy 2010-ben és 2011-ben és mik lesznek a feladatok. Nagyon fontos az, hogy a részvényeseket a bankokban rá vegyük arra, hogy rugalmasak legyenek, tudni kell azt, hogy mit fogunk tenni a következő évben, illetve az után. Tisztelt elnök asszony! Nagyon szívesen megválaszolom az esetlegesen felmerülő kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm, professzor úr. Most Irene Woods professzort szeretném bemutatni önöknek, aki nagyon érdekes tanulmányról fog beszámolni nekünk, ami nem más, mint a globális válasz ezekre a problémákra. Nemzetközi gazdasággal foglalkozik, igazgatója az Oxfordi Egyetemen egy speciális programnak, specialistája az ENSZ-nek és a Bretton Woods-i szervezeteknek, az IMF-nek és a Világbanknak. Öné a szó, 15 percben parancsoljon. Köszönöm szépen. The President of the African Development Bank az Afrikai Fejlesztési Bank elnöke áttekintést nyújtott önöknek arról, hogy az IMF és a Világbank, az ENSZ most fejlesztési szükségletnek, sürgőségnek nevez. Olyan szavak ezek, amelyeket ezek a szervezetek rendszeresen használnak. Az IMF és a Világbank nyilván nem. De ami a fejlődő országokat illeti, ez a fejlődési sürgőség a gyakorlatban mit jelent? Ahogy az IMF és a Világbank rámutatott erre, egyre súlyosabbak a hatások hatot szeretnék ebből csak megemlíteni. A pénzügyi válság, mint ahogy önök is tudják, valami olyasmi, ami eredetileg az Egyesült Államokból származott, és Európába került, és a fejlődő országok egyáltalán nem tudtak semmivel hatni rá. Hatása azonban talán a legerősebb és a leghosszabban tartó ott óriásik a deficitek ezekben az országokban. Összeomlanak a források, a tartalékok, csökkennek az importok, termékek, olyan termékekből, amelyek alapvetően szükségletek, szükségesek az élethez. A magántőke beáramlása drasztikusan leállt, ezen kívül a jövedelmek is a fejlődő országok a világon ezzel kell, hogy szembenézzenek. Ez a fejlő, fejlődési ö, sürgősség ö, a G20-akhoz is eljutott. Úgyhogy a 15 percben, amely rendelkezésemre áll, ö, szeretnék a G20-ak válaszával foglalkozni. Rá szeretnék mutatni anyagomban arra, hogy tulajdonképpen mi is történik ha ezt ígérték, mi is történik, és ennek milyen hatása van az Európai Unióra, az Európai Unió parlamentjére, illetve erre a szakbizottságra. A G20-ak gyorsan reagáltak, koordináltan, és reménykeltően új forrásokat e, ígértek az IMF-nek, és újra megerősítették azokat az ígéreteket, amelyeket a G20-ak tagjai már korábban tettek. Új pénzeket ígértek a szociális védelemre, illetve a válság hatásának csökkentésére a legkisebb országokban. 100 milliárd dollárt ígértek, ami teljesen új forrás lett volna. Az IMF pedig már is óriási összegeket, rekordösszegeket ad kölcsön. Úgyhogy a megfigyelő számára ez gyakorlatilag azt csugalja, hogy sikerült megzabolázni a válságot, itt vannak az új források, és nyilván ez csökkenti a válság hatását a fejlődő országokban. De nézzük csak, mi van ezek mögött. Hadd mutassak rá néhány olyan nyilvánvaló dologra, amely megtalálható az előttük levő anyagban. Kezdjük az IMF-fel. Ahogy említettem, az IMF rekordmennyiségű pénzeket hitelez Nyilván ö, lazított ö, a különböző feltételeken, amelyekkel eddig rendelkezett, illetve az adófeltételein is. De a 18 új megállapodás, amely megszületett a válság óta az IMF részéről, 82%-át európai országokba irányította. Anyagomban megtalálható az az 1,6%-os szám, amely az új ö, hitelek ö, mennyisége, tehát 1,6% megy csak ö, a Szahara déli részén levő afrikai országokba. Ez megerősíti azt, amit a világbank is ö, nyilvánosságra hozott, amitől félt, hogy az új források a már most is nagy bevételen rendelkező gazdaságokba mennek. Az Egyesült Nemzetekben júniusban is elhangzott el ez az IMF, csak körülbelül 2%-át biztosíthatja a külső finanszírozási feltételeknek, igényeknek az alacsony jövedelmi országokban. Más szóval, hogyha az IMF szavaival élünk, az új források ígérete mögött óriási ö, hiány tátong a az alacsony jövedelmű országokban, akiknek a legnagyobb terhet kell viselniük a válság során. Úgyhogy nézzük a világbankot, ahol szép szavak hangzottak el a G20-ak részéről, hogy új források kerülnek majd a világbankhoz a multilaterális rendszerben. Szóval Robert Zelik, a világbank elnöke arra hívta fel a az országokat, hogy 7%-át ezeknek az ösztönző csomagoknak a bankok számára tegyék hozzáférhetővé abba a megfelelő alapba, amelyet erre hoztak létre. De a G20-aktól semmi pénz nem folyt be ebbe az alapba. Nincs új alap. Három pici alap van, amelyet az élelmiszerválság elején hoztak létre. Ezek közül az egyikbe 48 milliót fizetett be Európa. De a pénzügyi válsággal és annak hatásával megbírkozni a világbank gyakorlatilag a jelenlegi forrásokkal próbálkozik. Ez pedig két dolgot jelent, amire rá szeretnék világítani önöknek. Először is azt jelenti, hogy a legtöbb pénz a már létezőkből kerül elő. Ez azt jelenti, hogyha egy, vál, egy, egy, egy ország már valamilyen hitelről tárgyalt az elkövetkezendő három évre, akkor ezt a pénzt most bocsátja rendelkezésre a világbank. De ez óriási hézagot hagy mondjuk fél évre, vagy egy évre előre tekintve, amikor az országnak a legnagyobb szüksége van erre a pénzre. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ez csak rövid távú megoldás, de hosszú távon nagyobb problémákat okoz. A második dolog, a Világbanknak jelenlegi forrásait úgy kell felhasználni, ahogy ezt eddig is tette, ez a második dolog. Gyakorlatilag a világbank hogyan is ad pénzt a kisjövedelmi országoknak. Olyan képlet alapján, amely teljesítményük alapján sorolja be az országokat. Ez pedig azt jelenti, hogy a legtöbb pénz már jó előre kiosztásra került adott országokba. Anyagomban azt vizsgálom meg, hogy mit jelent ez azon országok számára, akiket a leginkább sújtja a válság. Kapnak -e ebből a pénzből? Nagyon sok ország, ez kiderül az anyagomból, akiket rendkívüli mértékben sújt ez a válság, nem lesz kedvezményezett, vagy nem kerültek eléggé magasra a listán ahhoz, hogy részesülhessenek ebből a pénzből. Más szóval, itt is vannak nagy hézagok, amelyek megint csak elsősorban a legkisebb jövedelmi országokat érintik, akiket a leginkább sújtja ez a válság. A G20-ak gyakorlatilag gyorsan reagált, és kooperáció segítségével erről szól a történet. De csak a közvetlen válság problémákra ami a fejlődő országokat illeti, és a kevésbé fejlődőket, ők továbbra is ö, marginális helyre szorultak, és várhatják, hogy ö, az ígéretekből mikor lesz valami. Az Európai Uniónak tényleg három dologra kell gondolnia, amire szükség van. Forrásokra, rugalmasságra és gyors reagálásra a válságos időkben. az a jelentős előrelépés, amelyet az elmúlt tíz évben tapasztalhatunk, és amelynek vezetője volt az Európai Unió, hogy a milléniumi célok felé haladjunk, amikor is a legnagyobb donor volt az egész világon. Óriási előrelépés része volt Európa. De a válság most igenis megnyírbálja ezeket a milléniumi célokat. Úgyhogy igenis nagyon oda kell figyelni erre. Gyakorlatilag ez a legjelentősebb konklúzió az anyagban. Végezetül, ha van még egy kis időm, el szeretném mondani azt, hogy a különböző reformokra is koncentrál az anyag a világbankon belül, vezetési reformokra. Vajon ezzel kellene foglalkozni? Úgy tűnik, hogy az elmúlt tíz év során az IMF és a Világbank vezetésének reformjáról sokat vitatkoztak. És a válság közepén is végül is megállták a helyüket, akkor is, hogyha nem került sor ezekre a reformokra. Úgyhogy lehet, hogy talán később is ö, sor kerülhet erre. Ezen kívül három megjegyzés és három ok található az anyagomban, hogy talán miért kellene gyorsabban beindítani ezeket a reformokat. Az első ok az, hogy a válsággal való megbírkózás során a fejlődő gazdaságok, főleg Kína és India, Brazília és a többiek külön jelentőséggel bírnak. Kína olyan ország, ahol óriási a likviditás, óriásiak a, a tartalékok, és egyre növekvő a segélyprogramja a kevésbé fejlett országokban. Hogyha multilaterális erőfeszítésekbe vesszük be Kínát a válsággal való megbírkózás céljából, rendkívüli jelentőséggel bír. De a világbank, azon kívül, hogy igen, udvariasan részt vesz ebben. Miért kezel minket csak ilyen ujoncoknak? Amikor olyan szervezetekkel néz szembe, ahol nem igazán a multilaterális jelleget értékeli, hanem a G8 20-ak hatását. Ez pedig teljesen egyértelmű az IMF által megszervezett új hitelkonstrukciókban és az új G20-ak által ö, rétrehozott eredményekben, ahol is a nagy ö, részvényesektől ö, származik a forrás. Kína, India egyszerűen nem része ezeknek az új hitelkonstrukcióknak az IMF-ben, amelyeknek sürgőségi problémákat kellene megoldani. És nem is várják el tőlük, hogy belépjenek. Egészen addig, amíg ők maguk úgy látják, hogy ezek a szervezetek nem segítik őket úgy, mint a, 9, mint a G20-ak részvényeseit. Úgyhogy igenis sürgősen el kell gondolkodni a reformon, mert ezekben a fejlődő országokban is van hatása a válságnak, és igenis be kell őket is vonnunk a megoldásba. De csak akkor fognak részt venni ebben, hogyha azok az intézmények is úgy állnak a kérdéshez, amelyek sokkal nagyobbak, mint ők, nem úgy, mint a G20-nak. Mindkét intézmény jobb in- információ ö, ellátásra ö, kell, hogy berendezkedjen, és gyorsabban kell, hogy reagáljon a problémákra. A világon egyetlen egy szervezet sem lehet eléggé hatékony, ha aktív információval nem rendelkezik, és nem tud gyorsan reagálni adott helyzetekre. Tehát a szervezetekben igenis foglalkozni kell, mégpedig gyorsan, a kevésbé fejlett országok szerepével ezekben a szervezetekben. Végezetül pedig arról szólnék néhány szót, hogy mennyire szükség van stratégiai vezetésre ben, ezekben a szervezetekben, ahol stratégiai jellegű döntések születnek, és ahol tényleg így is járnak el, ahol a világbank tagjai a kormányok, amelyek döntenek, és nem csak kartávolságra tartják magát a szervezetet maguktól, és minimális kockázatot vállalnak. Tehát itt arról van szó, hogy ezeknek a szervezeteknek tényleg a hatékonyabb, gyorsabb fellépésére van szüksége. És vállalniuk kell a politikai következményeit ennek a válságnak. Ezért az anyagban egy csomó olyan intézkedésről írunk, amelyek segítségével az Európai Parlament sürgősséggel léphetne, hogy ezekben a szervezetekben jobban reagáljanak minden problémára, és jobban fel legyenek vértezve egy válság kezelésére. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, professzor asszony. Nagyon érdekes volt az előadása, és nagyon sok fontos információt tartalmazott. Kabaduka professzor, megadom önnek a szót, hogy tudjon reagálni az elhangzottakra Irem Woods expozéjára. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én még nem vagyok professzor, de azért köszönöm. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni amelyet Woods asszony is említett. Az egyik az, hogy a nemzetközi pénzügyi szervezetek reakcióját korlátozták maguk a rendszerek, amelyekben ők működnek. Az egyik, hogy azok a pénzek, amelyeket allokáltak ezeknek az országoknak egy olyan rendszerben, amelyet úgy nevezünk, hogy teljesítmény alapú allokáció. Ez egy nagyon jó dolog, vagyis, hogy oda adjuk a pénzt, ahol hatékonyan használják fel, és aztán bizonyítani kell az eredményeket. Ez ennek a megközelítésnek a célja, de kevésbé hatékony abban, hogy meg tudjon felelni az országok igényeinek, szükségleteinek, különösen válsághelyzetben. Ez az első gondolatom. A második fontos gondolatom az, hogy Woods professzorasszony nagyon kedves szavakkal beszélt a regionális bankokról. 2010-re, 2011-re vonatkozó pénzeket mi is előre hoztunk, hogy az mostani igényeket kielégítsük, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz később. Ez nagy kérdés. És azt is hozzá kell fűznöm, hogy egy olyan kontinensen, mint az afrikai kontinens, amikor nagyon sok konfliktust élünk át, nem reális dolog azt várni, hogy a teljesítményünk elég jó legyen ahhoz, hogy vonzza a nemzetközi pénzügyi rendszer forrásait, tőkéjét. Az Európai Unió és az Európai Bizottság eh, ezen a ponton nagyon hatékony tud lenni, hiszen ő nekik nem köti meg annyira a kezüket ez a rendszer az Európai Unió által adott források kívül esnek ezen a teljesítmény alapú rendszeren, és ezeket szükséglet alapon lehet eljutatni az országokhoz, és az Afrikai Fejlesztési Bank segítségével fel tudják ezt használni. Ez egy olyan konstrukció, amely segít az országoknak, hogy a konfliktusokból magukhoz térő országok is ezt fel tudják használni, iskolákra, oltásközpontokra használják ezt fel. és ez más megoldás, mint a teljesítmény alapú rendszer. Ezt akartam hangsúlyozni, hogy milyen korlátozottságok között dolgozunk, és remélem, hogy a tanulságokat majd a válságból le tudjuk megfelelően vonni. E köszönöm szépen, köszönöm a válaszait. Most kérem az Európai Bizottság képviselőjét, hogy válaszoljon az elmondottakra, Öt percet kap a válaszaira. Köszönöm, elnök asszony. Engedje meg, hogy hangsúlyozzak valamit. Azt, hogy az Európai Bizottság nagyon sok ponton egyetért azzal a hatástanulmányjal, amelyet az imént megismerhettünk a válság hatásai kapcsán. Az előzetes előrejelzésekkel szemben ezek azt jelezték előre, hogy a fejlődő országokat nem sújtja majd a válság, mert nem kapcsolódnak be annyira a nemzetközi pénzügyi piacba. Most már látjuk, hogy súlyos következményeket szenvednek el ezek az országok. Elsősorban azért, mert egy sorozat válság sújtotta ezeket az országokat, élelmiszeri, energiai válság, pénzügyi válság és gazdasági válság jelenleg. Nem akarok a részletekben nagyon belebocsátkozni, hogy milyen csatornákon tevődtek át ezek a válsághelyzetek a fejlődő országokra. Mindannyian tudjuk, hogy voltak túl továbbvivő hatásai ennek a válságnak a hitelezés kapcsán, de elsősorban szólnom kell a globális gazdasági lassulás hatásairól. Jelentősen csökkent a növekedés üteme a fejlődő országokban, ennek eredményeképpen, vagy hatására a nyersanyagárak is csökkentek, a világszintű kereskedelem is visszaesett, és így a fejlődő országok jövedelme is csökkent, valamint az átutalások mértéke. A makroökonomiai hatások tekintetében a fejlődő országok súlyos társadalmi hatásokkal is szembenéznek. A hosszú távú fejlesztési célok és az eh, NDG-k szempontjából is nagyon lényeges hatás ez. Nagyon nehéz eh, fenntartaniuk a szociális kiadásokat a nehéz költségvetési helyzetben. Egyre nagyobb eh, a munkanélküliség kockázata. Az ILO számára is aggályt jelent az, hogy a súlyos munkanélküliség, a kiszolgáltatottság is növekszik ezekben az országokban és ennek súlyos hatása van elsősorban a nőkre és a gyerekekre. Mindemellett, ahogyan nő a munkanélküliség, egyre növekszik a szociális, illetve a társadalmi nyugtalanság és a politikai instabilitás veszélye a sérülékenyebb országokban. Ezek azok a hatások, amelyektől szenvednek a fejlődő országok. Tudatában vagyunk, hogy a válság hatása igen jelentős a különböző régiókban, országokban, és változó ez a sérülékenységük mértékének megfelelően, illetve vannak megfelelően, hogy mennyire tudnak ellenállni a külső sok hatásoknak. Éppen ezért figyelemmel követjük a fejlődő országokban a válság hatását a delegációink segítségével, velük együttműködve. És ennek eredményeképpen igyekeztünk a londoni G20-as csúcs találkozó után minél hamarabb reagálni. 28 intézkedésben foglaltuk össze ezt a válasz intézkedés sorozatot. A vonatkozó közleményt jóváhagyta a bizottság és a tanács is a május 18-i következtetéseiben. Áttekinteném ezeket az intézkedéseket röviden, amelyeket a tanács is jóvá hagyott. Ide tartoznak egyebek között olyan intézkedések, mint a segély kötelezettségvállalásoknak való megfelelés, a fejlesztési hitelek felhasználása az új erőforrások mozgósítására, azután a bizottság terve, hogy ciklus anticiklikus intézkedéseket tesz, hogy fokozza a foglalkoztatást és ösztönözze a gazdaságot. Növelni kell a hatását, hatékonyságát a segélyeknek, a zöld növekedésbe kell befektetni, stimulálni kell a gazdaságot, a gazdasági növekedést, a gazdasági stabilitást, és védeni kell a legkiszolgáltatottabb rétegeket a bizottság úgy döntött, hogy 500 millió eurót mozgósít a nemzeti és regionális indikatív programok tartalékából a tizedik EDF keretében. Ez a mechanizmus rövidtávú, kereslet orientált eszköz, amely támogatja a legkiszolgáltatottabb, leggyengébb helyzetű AKC országokat, akiknek, eh, amelyek nehezen tudnak ellenállni a válság hatásainak, különösen a szociális ágazatokban. A kereslet eh, ösztöndése vonatkozó eszköz a nemzeti hatóságok eh, kezébe kerül az AKC országokban. A kritériumok bizonyos célkitűzéseken alapulnak, illetve bizonyos standard elemeken, például magas gazdasági, szociális és politikai sérülékenység, fiskális és pénzügyi költségvetési hiányok, az Európai Unió támogatása függ attól is, hogy csökkentsék ezeket a költségvetési hiányokat, az is fontos, hogy ezeknek az országoknak meglegyen a megfelelő felvevő kapacitása a folyamatos költségvetési programjaikkal kapcsolatosan, vagy a megfelelő szociális biztonsági hálózatot kell kiépíteniük. Készítettünk egy listát, amely tartalmazza azokat az országokat, amelyek jelentkeztek erre az eszközre jelöltként, és Jelenleg folyamatban van a szolgálatok közötti egyeztetés arra nézve, hogy az első körben 2009 vége előtt kik kaphatnak segítséget, és azután a következő etap majd 2010-ben következik. Köszönöm szépen a figyelmet. Most megadom a szót a szakbizottság tagjainak. A felszólalók listája előttem van Mitchell úr, az első felszólaló. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm Kaboruka doktornak az előadását. Teljesen elfogadhatónak, megfelelőnek ért, gondolom az elmondottakat, csak szeretnék néhány dolgot elmondani néhány másodpercben. Realistának kell lenni, súlyos problémákkal nézünk szembe saját országainkban. Nagyon nehéz helyzetben voltam, amikor a rádióban vis, vitatkoznom kellett a hospice szervezet vezetőjével, akiknek szintén nehézségeik vannak, nagyon sokkoló volt mindez, és az is, lehet, hogy ezt már mondtam, ez most új közönség, egy fontos ír újságban írtak egy sokkoló cikket a fejlődő országokról, inkább a válasz volt sokkoló, hogy nem csak a, World Bank, a Világbankban, hanem az IMF-ben van szükség a kormányzati módszerek megváltoztatására, hanem a harmadik országban és a, a harmadik világban, a fejlődő országokban is. Tehát ezeknek az országoknak is reformra van szükségük. Nálunk is óriási a munkanélküliség, a költségvetési hiányok is ijesztőek. Előadója voltam annak a jelentésnek, amely az a tavalyi élelmiszerválságra vonatkozó eszközre vonatkozott. Nagyon nehéz ezeket átvinni a tanácson, de a parlamenten is harcolnunk kellett a költségvetésünkért. Nálunk is súlyos nehézségekkel kell szembenézni, meg kell önöknek is vizsgálni a reform igényeket, a reform szükségleteket. A demokrácia nagyon fontos, a demokrácia építése, a demokratikus reform a nemzetközi szervezetekben és a fejlődő országokban. Ez is nagyon lényeges, meg kell kezdenünk ezt a munkát. Sok volt, amikor hallottam, hogy az 1,6%-a az új hiteleknek csak ez került a fekete-afrikai térségbe, szerintem ez megdöbbentő. Amit hallottunk ma az erőforrások, a rugalmasság és a gyorsaság szempontjából, gondolom, hogy ez erőt fog az majd adni, hogy a változásokat elindítsuk. Kabalok a doktortól szeretném kérdezni, hogy Ruandában volt érdekes, hogy együttműködik önökkel a holland és a brit kormányzat a földtulajdonlás tekintetében. Ebben a kérdésben mit tesznek? És még van egy rövid észrevételem, nagyon érdekes, hogy ezt látni, hogy Pittsburghben lesz ez az ülés. egész 2,1%-kal járul hozzá a fejlesztési költségvetéshez az Egyesült Államok, elsősorban Izraelnek és Egyiptomnak juttat forrásokat. Ideje van, hogy felszólítsuk az Obama adminisztrációt is, akik oly sokat beszélnek a reményről és a változásról, hogy mit fognak tenni a fejlődő országok sorsával kapcsolatosan. A brit miniszterelnök is bebizonyította, hogy mit lehet tenni, hogyha valaki a szívén viseli ezt a programot. Pittsburgh lesz egy olyan lehetőség, hogy bebizonyítsuk, hogy ez egy valós lehetőség, és én is úgy gondolom, hogy a fejlődő országoknak is jelen kell lenniük ezen a konferencián. Köszönöm. Köszönöm. Következő felszólalónk Görenc úr. Euh, köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a két előadónak is a rendkívül megalapozott beszámolót. Azt hiszem, hogy kettős abszurditás van a jelenlegi helyzetben. Először is a különböző fejlődő országok intézményes szintje miatt Európában tökéletesen egyetértünk abban, hogy a 27-eknek egységeseknek kell lenniük, hogy felvegyék a harcot a gazdasági válsággal szemben. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne legyünk egységesek, mert nekünk is képviselnünk kell azt a hozzáadott értéket, amit mondjuk a föderációs közösségi Európa képvisel. És hát Gána például, vagy egy másik ország egyedül ebből nem tud kilábalni. Ez egyszerűen elképzelhetetlen. Ugyanakkor egyetlen egy AKC partnerországunk sem ö, tud olyan intézményes rendszerrel fel, ö, intézményes rendszert felmutatni, amelyekről beszélt. Úgy a G20-aknál sem találhatók meg. Másodszorban azt említette, hogy a nemzetközi valuta alap csak 2%-ot tud adni. Na most már 2011-ig el vannak osztva ezek a pénzek. Ez egyszerűen abszurd. Miért, miért töröltük el az adóságokat, hogyha nem tudunk valami máson is segíteni? Ez egyszerűen abszurdum. A kereskedelmi bank ezt hallottam, Kelet-Afrikában egyszerűen túl sok likviditással rendelkezik. Hát egyrészt szükség van forrásokra, másrészt helyben van pénz, de egyszerűen nem lehet hozzáférni. Szeretném tudni, hogy miért nem. Egyszerűen miért nem lehet hozzáférni ehhez a pénzhez? Ez valamilyen kereskedelmi fogás? Vagy egyszerűen nincs abszorpciós kapacitás? Vagy mi? harmadik gondolat, és szerintem ez is abszurditás, vagy abszurdum. A világ vezetőinek felelősségének teljesen szegmentált léte. A világbank hosszú távra ad hitelt, Kína alig vész, vesz ebben részt, teljesen szimbolikus részvételt említett ön, pedig ezek az államok teljesen jelen vannak a nem hivatalos és teljesen ö, ö, negatív hatású ö, gazdaságban, ö, Afrikában. Azért, mert a nemzetközi valuta alap egyszerűen képtelen bármit is tenni. Ha a nemzetközi valuta alap, a világbank és a világkereskedelmi szervezet együtt lépne fel, hogyha legalább valamilyen ö, átmeneti ö, kapcsolatot tudnának létrehozni ö, a vezetés között, akkor szerintem gyorsabban lehetne előre haladni. Úgy gondolom, hogy addig, amíg nincsenek radikális változások abban, ahogyan együtt dolgozunk, nem fogjuk tudni megoldani a problémát végezetül azt mondják nekem, hogy ahhoz, hogy a milléniumi fejlesztési célokat elérhessük, 8%-os fejlődésre, növekedésre lenne szükség ö, ö, Afrikában, de most pillanatnyilag talán 5%-nál ö, vagyunk, ö, sőt, visszaeső tendenciát mutatunk. Pontosan azért, mert ö, óriási a, a születendő gyermekek száma pont ott. Azt hiszem, igazándiból megvan az akarat a bizottság részéről a megoldásra, de amíg ezekkel a problémákkal nem foglalkozunk, amiket röviden fölvázoltam, nem hiszem, hogy meg tudunk oldani bármit is. Deva úr. Deva úr, a Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem is tudom, hogy hogyan fogjak bele de egy ellentmondással kell kezdenem. Van egy kis vonakodás vagy ellenállás a teremben. Különböző okok miatt Ázsiában sokat jártam. Kína 9%-os gazdasági növekedést mutat. India 8%-os növekedéssel rendelkezik Burundi mutatja a legjobb, nagyobb növekedést, ez a legjobb befektetési lehetőség. Ha megnézzük az ázsiai országokat, Indonézia kivételével óriási növekedéssel rendelkeznek. A világ gazdaságának növekedésének 75%-a az IMF szerint a következő négy évben egyetlen országból származik, Kínából, a többi Indiából, más helyekről. Ha megnézzük az Egyesült Királyságot és ezt az európai térséget, ez gazdaságilag csökken. Németország, Franciaország kivételével gazdasági csökkenés van a többi országban, és magunkkal húzzuk Afrikát ebben a visszaesésben nem egy globális gazdaság van elnök asszony, hanem kettő. Óriásiak a különbségek, és ez a szétválás a szemeink előtt zajlik. Nem kell mindig ugyanazt a mantrát folytatni, mint 60 éve. Többé ne ringassuk magunkat illúziókban, ahogyan beszélünk a foglalkoztatásról, az oktatásról Európában, mi itt európai vezetők vagyunk, és ugye itt beszélünk sokat a fejlődő országok segítéséről, ha megnézzük a számokat, semmi ilyesmit nem teszünk. Próbáljuk meggyőzni a választóinkat, hogy egy kicsit megnyugtassuk a lelkiismeretüket, de igazából amiről szó van, az az, hogy a világ egyre inkább két pólusra oszlik igen, ez óriási probléma számunkra, de el kell fogadnunk, hogy ez a polarizálódás igen gyorsan zajlik, ebben a folyamatban valahogyan részt kell vennünk, tudomásul kell vennünk, különben mondogathatjuk a szakbizottsági üléseken mindig ugyanazokat a dolgokat, de aztán egyre kisebbek lesznek a gazdasági lehetőségeink. Köszönöm szépen. Berman úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Volna egy kérdésem, egy pontosító kérdésem. Mind a ketten említettek eh, egy érdekes gondolatot. Kabaruka úr azzal kezdte, hogy kifejtette, innovációra van szükségünk, hiszen a segély alapokat eh, sokszor az adminisztráció megköti. Valami ilyesmit eh, említett. Wood asszony pedig azt említette, hogy innovációra van szükség az Európai Bizottságban ebben a tekintetben, és aztán arról beszélt, hogy rugalmasságra van szükség, gyorsaságra az erőforrásokban, és ez az európai intézmények számára fontos kérdés. Igazából nem emlékszem, hogy említettek-e valamit az Európai Befektetési Bankkal kapcsolatosan. Nagyon jó volna, hogyha konkrétan megemlítenék, hogy milyen módon kellene az Európai Bizottságnak foglalkozni ezekkel a problémákkal, az erőforrásokkal, a rugalmassággal, a gyorsasággal, innovációval kapcsolatosan, az, a, az erőforrások kiosztásával kapcsolatosan, és hogyan járjunk el az Európai Befektetési Bankkal, hogy ez valódi fejlesztési banká nője ki magát. Ennyit szeretem volna mondani, köszönöm szépen. Én magamat is felvettem a felszólalók listájára. Úgy gondolom, hogy történelmi felelősséget viselünk, és szeretnék rámutatni arra, hogy mennyire aránytalan az, ahogyan a Bretton Woods intézmények fellépnek, és milyen eszközökkel rendelkeztek. A G20-as ülés előtt a Világbank 25 milliárd dollárra rendelkezett évente hitelezési célra. Kabaruka úr az afrikai fejlesztési banka kapcsolatosan említette, hogy 5-6 milliárd dollárra rendelkeznek, az IMF-nél pedig 200 millió milliárd dollárra rendelkeztek a G20-as találkozó előtt aztán ezt eh, ezer milliárdra felemelték, és eh, a december 30-ai megállapodás eh, előtt 60 milliárd dollárt fizettek ki a Merrill Lynchnél jutalmakra, bónuszokra. Ez azt jelenti, hogy ennek a néhány embernek több pénzt fizettek ki, mint például a Világbank és az Afrikai Fejlesztési Bank erőforrásai együttvéve. Az a terv, hogy az európai vagy a, az amerikai gazdaságot helyrehozzák, milliárd dollárokat költöttek el mindkét esetben, 10 milliókról beszélünk itt, és meg lehet nézni, hogy a Golden Sachs milyen eredményről számolt be ebben a negyed évben. Tehát minden ugyanúgy megy tovább, mint korábban, és nem vettük komolyan a fejlődő világ problémáit, pedig most megvolt a lehetőségünk, illetve itt van most a lehetőség, hogy valamit tegyünk. Nem lehet egyszerűen passzívan ölbetett kézzel várakozni, még az IMF szegényes erőforrásaiból is csak 1,6% került a legrászorultabb országokhoz. Nagyon aktívnak kell lennünk a következő hónapokban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az ön szavai után szólhatok. Mindennel egyetértek, amit mondott. Vudzu asszony, gratulálok a tanulmányához. Tegnap este átolvastam, de nem is tudtam befejezni a vacsorát miatta. Egyetértek az ajánlásaival. Ez a válság életet lehelt az IMF eh, halódó szerkezetébe a valóság valóban ilyen. Kínát, Indiát, Brazíliát be kell vonnunk a megoldásba. Persze vonakodnak, ez természetes. A bizottság beszél a segélyek hatékonyságáról, a kormányzási módszerekről, hogyan lehet hatékonyabbá tenni a segélyeket, hogyha a tagállamok csökkenteni szeretnék a segélyezési költségvetést hogyan lehet kormányzást biztosítani, hogyha nincsen elég élelmiszer, elég víz, vagy megfelelő lakhatási körülmények. Egyetértek az elhangzottakkal az intézmények kapcsán, de reagálnék néhány megszólalásra. Vannak dolgok, amelyekkel nem tudok egyáltalán egyetérteni. Most hív a miniszterelnök, majd gratulálok neki, hogy növelte a segélyeket a gazdasági válság ellenére. Természetesen van egyfajta ellenállás, tagadás, de az iparosodott világ hozta létre ezt a válságot mohóságból, és a az árát pedig a legszegényebbeknek kell megfizetniük. Ez a valóság. A valóság az, hogy én például az East Enden nőttem fel Londonban, nagyon szegény negyedben, a római katolikus egyház volt az, amely gyűjtötte a szegényektől a pénzt, hogy a többi szegénynek segítsünk Afrikában és máshol önnek tudnia kellene Írország történelme alapján, hogy bátorságra van szükség, hogy vezessük a közvéleményt ezekben a kérdésekben, nem pedig, hogy utána kullogjunk. Én végighallgattam önt, remélem, hogy ön is ugyanilyen udvarias lesz. Még nem fejeztem be, aztán utána vitatkozhat. Hadd folytassam mindannyian a saját országainkban meg rendelkezünk a saját történetünkkel, mindannyian kimásztunk valahogy a szegénységünkből, tanulnunk kell a történelmünkből, ből, és nem elkövetni újból a történelmi hibákat. Nézzük, mi történik a Szaharán túli Afrikában. A tanulmány sok mindent mond erről, de lehet, hogy valaki nem olvasta át az egész tanulmányt az ipari világ hogyan is viszonyul a szaharán túli afrikai országokhoz. Sokan nyugaton dolgoznak, de már nincsen munkahelyük, és nem tudnak hazaküldeni pénzt, ez óriási hatása van a gazdaságra a befektetések gyengélkednek, a gyártás csökken, mert mi már nem vásárolunk eleget. Csökkentek az olajárak, és a fekete-afrikai országokban ez óriási hatást váltott ki, az ásványi nyersanyagok árai is csökkentek, mivel nálunk a gyártás csökkent. Én egy olyan pártból érkezem, amelynek az ideológiája, az, hogy ami valakivel történik, az olyan fontos, mintha velem történne. Büszke vagyok erre az ideológiára, erre az alapelvre. Köszönöm az előadásukat. Minden erőfeszítésükben e, támogatom önöket, különösen a reform tekintetében. Köszönöm szépen. Zimmer asszony, a szó. Köszönöm szépen. Kesmen úr, úgy gondolom, hogy valami olyasmit mondott el, amelyet többen is osztunk ebben a teremben. Szeretnék visszatérni arra a képre, amelyet Deva úr alkalmazott, az elefánttal kapcsolatos kép, és hogy ez a, akadályoz bennünket abban, hogy lássuk a valóságot. Nem tudom, hogy, hogy volt-e egy olyan fázis, amikor úgy gondoltuk, hogy globális válságok, akár a jelenlegi vagy a korábbi válságokat le lehet választani a hatásaitól, amelyek a fejlődő országokat érintik. Nem tudom, hogy ez hogyan lehetséges, és úgy gondolom, hogy emiatt nagyon sok értékes időt veszítettünk el, amely szerintem már nem visszahozható, ahhoz, hogy időben reagáljunk, hatékonyan reagáljunk. És hogyha meghallgatom azt, hogy most mindig arról vitatkozunk, hogy a saját országainkban a válság hatásait le kell küzdenünk, akkor ez helyes, de nem szabad azt gondolni, hogy ez összeegyeztethető egy olyan kérdéssel, amely a fejlődő országoknak nyújtott segítséghez kapcsolódik. Jelenleg Németországban több milliárdot tudunk megmozgatni ennek érdekében, hogy bajba került bankokat megmentsünk, vagy bizonyos ipari ágazatokat jobb helyzetbe hozzunk. Nagyon sokáig vitatkoztunk az 1 milliárd euróról, amit az élelmiszersegezésre adtunk. Ez hihetetlen, hogy ezt kellett látni. Nem bánunk megfelelően a globális kérdésekkel, még mindig, úgy gond, még mindig csak magunkra gondolunk, a saját státuszunkra, a saját helyzetünkre, gondolunk a saját országainkra, és nem gondolunk arra, hogy más helyeken milyen problémák lehetnek. Két kérdést szeretnék még feltenni. Először is azt, hogy gyakrabban hangoztattuk azt, hogy a visszautalások a felelőszakból csökkentek. Az lenne a kérdésem, hogy ezen aspektus mellett az Európai Unió ugye szeretné terelni a migrációs hullámokat, és hogy ez, ez nem kontraproduktíve ezzel, nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy ezzel a nagymértékű pénzösszeggel itt konkrét segítséget nyújthassunk. A második kérdés ez az Európai Befektetési Bankhoz kötődik, nem annyira az a fontos itt, hogy az Európai Bizottság mit tehet, hanem az a kérdés, hogy mi a felelőssége a tulajdonosoknak abban, hogy ki lehessen adni a hiteleket, olyanokat, amelyek megfelelőek, és amelyeket, és nem olyanokat, amelyeket piaci feltételek alatt adnának a fejlődő országoknak. Giving... Köszönöm szépen, Guerrero úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, és nagyon köszönöm a két előadónak az előadását. Úgy gondolom, hogy mindkettőjük felszólalásában és az elhangzott vitában azt állapíthatjuk meg, hogy igazából két válsággal nézünk szembe. Ezek természetesen kapcsolódnak egy, egymáshoz szorosan, de két különféle válságról beszélünk sok szempontból. Először is az eredetüket tekintve. A fejlett országok számára a válság gyökere az a viselkedésforma, amelyet maguk tanúsítottak a fejlett országok, a szabályozatlan pénzügyi világ, amelyre Greenspan is azt mondta, hogy túl búrjánzottak a piacok, és buborékok keletkeztek az ingatlanpiacon és más piacokon, és ez sújtotta a fejlett országokat a fejlett országok okozták ezt a válságot, és ők is szenvednek tőle, de a fejletlen országok olyan válságnak az áldozatai, amelyeknek nem ők az okai, csökkennek a beruházások, a foglalkoztatás, a növekedés, a gazdasági növekedés, a hazautalások mértéke, stb és ennek mások a következményei is. A fejletlen országokban fékezi a növekedést a válság egy bizonyos időszakra nézve, meg kell húzni néhány évig a nadrágszíjat, beszélek most a fejlett országokról, de a fejletlen országokban arról van szó, hogy nem tudnak kilábalni a szegénységből, megakad ez a folyamat. Ez az a megakadás azzal fog járni, hogy egy generáció elvész a szegénység elleni harcban, a nyomorúság és a kirekesztés elleni harcban. Két különböző válságról beszélünk, a reakciókban is mert eh, ahogyan hallottuk, óriási fiskális stimulus eh, eh, csomagokat indítottak a fejlett országok, de nagyon kevés pénz került a fejletlen országokhoz. És tovább csökkentek a segélybevételek is. Két különböző válság a megoldás szempontjából is bizonyos fejlett országok számára gyakorlatilag véget ért a válság. Franciaországról beszélek, bizonyos más országokról, Németországról. Ezek már jó eredményeket mutatnak a GDP területén, és 2010-re gyakorlatilag túlesnek a válságon. Más országok számára ez megoldhatatlan károkat okozott ez a válság, és az a benyomás az embernek, hogy amikor vége a válságnak, akkor nem tesszük meg a megfelelő intézkedéseket. Cselekvésre van szükség pénzügyi ügyekben, költségvetési ügyekben, a Bretton Woods-i intézmények reformjában. Köszönöm szépen. I'm sorry, this is, this is a very... Sajnálom, ez egy nagyon fontos vita, és úgy gondolom, hogy mindenki sokat szeretne beszélni, de az időnk korlátozott, ezért mindent felszólalónak is korlátoznia kell magát. Kretu asszony következik. Köszönöm szépen ezt a bemutatót, ezt a kis előadást, és hogyha megengedik, akkor az anyanyelvemen szeretnék beszélni. Amit eh, elmondtak, és amit eh, a kollégák is megemlítettek, az teljes mértékben megegyezik annak, eh, amely ilyet mi is gondolunk régóta, ezek nagyon ambiciózus célok. A millenniumi fejlesztési célok teljesítése, az ö, fejlesztési segély megadása, amit Cashman úr is elmondott, ezt csak támogatni tudom, be kell tartani az ígéreteinket. Egy olyan országból érkezzem, amely Bulgária után az egyik legszegényebb ország Európában, Mégis úgy gondolom, hogy még nekünk is be kell tartanunk az ígéreteinket. Nem szabad elfelejteni azt, hogy nem csak arról van szó a válság kitörése kapcsán, hogy jobban meg kell húzni a nadrág szíjat. Afrikában emberek halnak meg emiatt, tehát nagyon drasztikusak a következmények. Mások a dimenziók Afrikában, mint nálunk, ezért úgy gondolom, hogy elsősorban a prioritásokat kell helyesen besorolnunk. A pénzügyi intézmények nem jelezték előre a krízis, nem voltak előkészülve, felkészülve, és mi európaiaknak, nekünk európaiaknak pedig sokkal erősebbnek kell lennünk akkor, amikor azt követeljük, hogy a pénzügyi intézmények hajtsanak végre reformokat. Három hét múlva találkozik a Világbank és az IMF, lesz egy reformprogram, tehát mindenképpen reagálni kell, és mi készek vagyunk arra, hogy részt vegyünk ebben a reformmunkában. Nagyon fontos lépések történtek, ez egyértelmű, de az is biztos, hogy nagyon sok országban nálunk is problémák vannak akkor, amikor eszközöket kell folyósítanunk, amelyeket megértünk. Egy milliárd euróról beszélt Mitchell úr az élelmiszersegélyezés kapcsán, de nincsen garancia arra, hogy valóban oda érkezik meg a pénz, ahol arra szükség van. Úgy gondolom, hogy a céljainkat egyeztetni kell az erőforrásokkal, amelyekkel rendelkezünk, és hierarchiát kell, kell teremteni a prioritások között. Az elnök asszony most visszaadom a szót a vendégeinknek, hogy reagáljanak a felmerült megkérdésekre, kérdésekre. Először is Kabaruszka elnöknek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a képviselőknek is. Az időrövidsége miatt én is rövid leszek. Mitchell úr megjegyzésére reagálnék, mert ez nagyon fontos. Az afrikaiak egy globális faluban élnek. Ők is ugyanúgy elvesztik munkájukat, mint Európában, illetve Amerikában. Amikor Tunisban összehoztuk a pénzügyi szakembereket, akkor azt tettük fel azt a kérdést, hogy mi mit tehetünk. Mit tehetünk magunkért, mert voltak hiányosságok a nemzetközi ígéretek, illetve azok betartása között. És azt is elmondtam az elején, hogy meglepottunk abban, hogy folytatnunk kell a gazdasági reformok útját. De Mitchell úr, a reform az nem olyan volt, mint Bocvánában, ahol sok pénzt kaptak. Botswana mindent jól tehát, tehát nem csak amiatt került Botswana a krízisbe, hogy nem tették meg a reformokat, tehát vannak olyan országok, amelyek már nem csak ö, ö, segélyektől ö, függenek, hogy válaszoljak önnek, hogyha tíz évvel ezelőtt lett volna ez a válság, akkor sokkal szörnyű hatása lett volna ennek Afrikára. Nagyon sok országban most már 6-7 százalékos növekedés van azért, mert a reformoknak ilyen összesített eredménye volt, összesített hatása volt. Ugyanakkor, hogyha nincsenek reformok Afrikában, illetve nincs olyan reform, amely meg tudná menteni ö, Afrikát ö, a klímaváltozás hatásaitól. Nincs olyan reform Afrikában, amely biztosítja azt, hogy a termelők el tudják adni a, a gyapotot. Nincsenek olyan reformok Afrikában, amelyek működnek, hogyha nincs külső segítség. Monterreyban volt egy olyan konferencia, amelyre mindannyian elmentünk, megnéztük, hogy mit lehet tenni a kereskedelemmel a klímaváltozással kapcsolatban, és hogy megnéztük, mit kell tennie a alacsony bevételű országoknak. Úgy gondolom, hogy Afrikában már a válság előtt is történtek dolgok. Húsz évvel ezelőtt ez a válság teljesen kívül hagyott volna bennünket. Mondhatok volna azt, hogy az afrikaiak ez nem érint, de most már nagyonkat érint ez. Jelen kell lennünk, Londonban is jelen voltunk, Pittsburghben, Pittsburghben is jelen kell lennünk, globális megoldásra van szükség, mindannyiunknak ott kell ülni a tárgyalóasztalnál. Nagyon sok ország van Afrikában, ahol a külső és a belső segítségnek kell előre mozdítani a helyzetet. Bérmán úr kérdését inkább eh, még megválaszolom én az innovációval kapcsolatban. Van egy úti tervünk, amelyet a Párizsi dek- eh, nyilatkozatban is eh, leírtunk, de fel kell mérnünk azt, hogy hol vagyunk, és azt láthatjuk, hogy nagyon kis, kis előlépést értünk el. Tehát egy másik kartára is szükség van, és végre kell hajtani azt, hogy már öt évvel ezelőtt meg kellett volna tennünk, hogyha ezt megtesszük, akkor az Európai Bizottság, a Világbank, illetve az Afrikai Bank erőfeszítései hatásosak lesznek. Köszönöm szépen! Mivel kevés az idő, ezért arra kérem önöket, hogyha még vannak plusz kérdéseik, akkor majd ezt tegyék fel nekem később, és akkor megpróbálom megválaszolni. Két olyan kérdés van, amelyekre mindenképpen szeretnék válaszolni. Az első ez az, hogy véleményem szerint nagyon fontos a, az a kérdés, amelyet Mitchell úr feltett a vitánk elején, hogyha a saját társadalmainknak is szüksége van a segítségre, akkor hogyan tudunk foglalkozni a messze lévő országok segít problémáival. Tegnap azt, uh, most nem erről beszéltem, hanem Hát a jó ö, kormányzásra, de önnek is meg kell változtatni az irányításokat, ne védekezzenek, ne, ne tulajdonítsa nekem olyan dolgokat, amelyeket nem mondtam el. Meghallgattam én Kesmen úr ö, indulatos felszólalását is, meghallgattam mindenkinek a felszólalását. Elnézést kérek öntől, hogy valami olyasmit tulajdonítottam önnek, amelyet ön nem mondott, de más az, amit szeretnék mondani mi pedig az, hogy nincs Európában olyan ország, amely ne függene személyes módon attól, hogy összeomlanak Afrikában kormányzatok. Az ön választóik is függhetnek ettől. Az elmúlt években a Feldországban számos országban nagyon lassú, fájdalmas erőlépés történt annak irányába, hogy jobban iránytatóak legyenek ezek az országok de ezt a folyamatot ez a válság visszafordíthatja, és az önök választópolgárai számára érezhetőek lesznek ezek a hatások. Azért, amiért a kalózkodás szamálai pártjainál felütötte a fejét, az azért ö, volt, mert az önök azért, mert összeomlottak az országok Szomáliában, és ez kötődik a pénzügyi válsághoz is. is because the transshipment of... A kábítószer probléma Egyesült Királyságban azért egyre nagyobb, mert olyan országból érkezik eh, a kábítószer, ahol összeomlottak a kormányok. Mi is eh, függünk attól, hogy más országokat hogyan irányítják, és ez a válság pontosan ezt a fajta kormányzási képességet eh, károsíthatja. Tehát pontosan ezt az üzenetet kell eljuttatni a választópolgáraikhoz. Szeretnék tisztázni egy dolgot. Az, hogy az IMF 1,6%-ának költsége a Szaharán túli afrikai területeket fogja ö, érinteni. Ez nem azért ö, van, mert az IMF azt kitalálta, hanem azért, mert az Európai Unió ezt szeretné az IMF-től kiket érintett az IMF forrás, akik kapták ezt meg, hogy azt a legtöbben önök is tudják, hadd olvassam fel ezt önöknek. Románia, Ukrajna, Magyarország, Szerbia, Belarusszia, Lettország és Izland. Ezek az országok kapták ezt a pénzt. Európa nem engedheti magának meg a pénzügyi válságot és az összeomlást a határai mentén, illetve határain belül és az IMF nagyon hasznos volt eh, Európa számára abban, hogy a pénzügyi válságot kezelhesse. Az IMF nagyon fontos szerepet játszott ebben, és ezért eh, az eh, IMF-nek az erőforrásai pont ezekbe az országba mentek. Tehát nem szeretném, hogyha bárki úgy menne ki ebből a teremből, hogy azt mondja, hogy az a bizonyíték, amelyet én elő, önök elé tártam, az ellenségességen alapul egy másik intézménnyel kapcsolatban. Pontosan ezt tették, amit önök, az USA és más nagy szerepvállalók kértek, és nagyon fontos szerepet játszottak abban, hogy a pénzügyi válságot próbálják megoldani. A kérdés önök számára az az, hogy akarnak-e foglalkozni azokkal a sok hatásokkal, amelyek a kis gazdaságokra kihatnak. És ők és nem kapták meg a mandátumot önöktől ezek az intézmények arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Szeretnék rámutatni arra önök számára, hogy foglalkozni kell ezzel a kérdéssel és Végezetül azzal kapcsolatban, hogy mit mond, milyen választ adhatna az Európai Unió, úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy ez a szakbizottság és hogy az egész Európai Unió azokra az eszközökre koncentráljon, amelyek gyorsan alkalmazni lehet a válság során. Az Európai Bizottsági kollega említette az 500 milliárdos, 500 milliós támogatást, amelyet nyújtanak, de úgy gondolom, hogy ez a fajta segítségnyújtása kapcsolatban elkezdem gondolkodni, hogy hogyan használjuk fel ezeket a forrásokat, hogyan töltjük be ezt a hiányt, mert a segélyek nagy része oktatásra vagy egészségügyre fordítódik. Amikor ezt a fajta tűzoltást végezzük el ezzel a pénzzel, akkor igazából azt folytatjuk, amelyet amit már beterveztek, nagyon sajnálom, hogy kifutottunk az időből, de remélem, hogy lesznek még további kérdéseik, amelyeket megválaszolhatok. Elnök, köszönöm szépen! Köszönöm szépen mindkettőjük számára a felszólalásaikat, a hozzászólásaikat, ezek nagyon értékesek számunkra. Egy állásorolást szeretnénk előkészíteni a G20 csúcs találkozóra, és szeretnénk feltenni egy kérdést az Európai Bizottság számára is. Mindenképpen figyelme fogjuk majd venni az önök gondolatait a munkánk során. Köszönöm mindkettőjüknek, hogy itt voltak. Módosítást tudunk majd készíteni azok alapján, amelyeket önök elmondtak. Szóbeli módosítást tudunk csak benyújtani, a 152-es cikk alapján, kivéve, hogyha bárki a szabadságból ez ellen tiltakozik. Inform you that we have been contacted by the IMF. Az IMF-fel is kapcsolatban lépünk, és az IMF magas szintű tisztviselői szeretnének velünk találkozni, annak érdekében, hogy az alacsony jövedelmi országokról beszéljünk jövő héten szeptember 8-án, megkapják majd erről az értesítést levélben, és majd ebben a levélben tudják meg a pontos helyet és időt, hogy hol lesz ez az ülés. Köszönöm szépen, most pedig folytatjuk a munkánkat, és hogyha szeretnének maradni, szeretnék meghallgatni a munkánkat, akkor azt megtehetik. Most pedig megnézzük a költségvetést. Van jelentéskészítőnk is, aki egy véleményt készített elő a 2010-es költségvetéssel kapcsolatban, és döntenünk kell a módosítók benyújtásának határidejéről is. Most uh, szeretném megadni a szót G. Micsának, aki előadja a vélemény tervezetét. Köszönöm szépen! Úgy tűnik, hogyha bármilyen kérdést feltesz, akkor az én véleményemet mindig félreértik, de a, szeretném elmondani azt, hogy a vélemény szövege az a fejlesztési politika legfontosabb kérdéseire koncentrál költségvetési szempontból. Ennek a listának a tetején a pénzügyi válság, illetve a klímaváltozással szembeni küzdelem áll. Mindkét témát kiemelte Gunilla Carlson miniszterasszony tenapi hozzászólásában itt a szakbizottság előtt. And there seems to be an awful lot of other committee meetings going on here. Can, can we Can I speak without... B beszélhetek? On the financial crisis, the Commission has already proposed... Az Európai Bizottság már javasolt intézkedések az AKC országok számára, de a ö, DCA országok számára még nem ö, sikerült, a dél-kelet-ázsiai országok számára nem, nem, nem volt semmilyen ilyen intézkedés. Ezzel kapcsolatban, a DCI országokkal kapcsolatban már készül egy jelentés. A DCI országokkal kapcsolatban támogatás jóval alacsonyabb, mint a Dél-Amerika számára, és akkor még nem is hallottunk a válságról. Plusz eszközökre van még szükség a válság miatt, tehát ezekkel kell kiegészíteni minden arra kérem az Európai Bizottságot, hogy gondolják át, át újra, hogy hogyan lehetne ezen országnak segíteni. A második pont a klímaváltozás kérdése. Itt az elhető erőforrások nem elegendőek arra, hogy csökkent lehessen a válság hatását. 35 millióról van szó, de én 55-re szeretném növelni ezt azon új információ alapján, amelyet kaptam az Európai Bizottságtól. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy sokkal több támogatásra van szükség a még mielőtt 2013-ban lejárna a jelenlegi pénzügyi terv. Az Európai Bizottságnak itt innovatív gondolkodásmódra van szüksége, hogy több erőforrást tudjon mozgósítani. Természetesen tudom azt, hogy kevés a pénz, de azért, mert a pénzügyi tervvel kapcsolatos megállapodás olyan plafonokat határozott meg, amelyek túl alacsonyak a, négyes fejezet plafonjaival kapcsolatban. Ezért ezt a fajta megállapodást is át kell, felül kell vizsgálni. Végezetül pedig szeretnék nagyon erősen tiltakozásomnak hangot adni a múlt évben, illetve ez évben is alkalmazott gyakorlattal szemben hogy a költségvetési eljárás elején pontatlan információt adnak nekünk, és akkor küldenek több információt, amikor már jó, jóval előre haladott a munkánk. A tegnapi információt 6-20-kor kaptam meg este e-mailben, ez kevesebb, mint 24 óra a, szav, a szabadságunk szavazása előtt. Ez nem megfelelő eljárás, és A előző módosításomban már kifejeztem a tiltakozásomat, ez nem megfelelő eljárás, ez egy jogalkotó szakbizottság és az Európai Bizottságnak ezt figyelembe kell vennie, és mindenfajta kritikát is figyelembe kell vennie, amit a információk átadásával kapcsolatban megfogalmaztunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Michel most uh, megnyitom a vitát. Tessék. Um, ja, jó, kort, Uh, Röviden, elnök úr, hogy Mitchell kollega nagyon jó jelentést készített. A mi feladatunk az itt a devében, hogy az ne, nem ez a mi feladatunk, hogy itt mi kiigazítsuk a költségvetést, de ezt megtettük, ez jó. Szeretnék, szeretném hozzáfűzni azt, hogy Zabowska asszony néhány módosítást hozzáfűzött. Itt beszél az abortuszhoz való jogról, a nők a jogáról, hogy ön maguk dönthessenek a, ö, saját testükről. Ezek azok a dolgok, amelyek mindenképpen ránk tartoznak. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném röviden megindokolni a módosító indítványomat. Természetesen minden hozzászólásomban, minden jelentésemben támogattam az anyák, a nők egészségét. De nem hiszem, hogy az Európai Uniónak olyan gyakorlatokat kellene támogatni a fejlődő országokban, mint az abortusz, amely nem az EU tagállamok kompetenciája. Ezért adtam be ezeket a módosító indítványokat. Ugyanis az abortusz, az abortusz támogatásával a fejlődő országokban a nemzetállamok kompetenciáját befolyásoljuk, akik fejlődő állapotban vannak. Parancsoljon, Mitchell úr. Elnök úr, talán Kriboszka kollega tisztázhatná, a kényszer abortuszról szólnak az, a, a módosító indítványok? Az ellen szavaztunk, vagy mi a gond ezzel? Elnök, mi a gond ezzel? Azt hiszem, Szaboszka asszony teljesen világosan elmondta, hogy a megfogalmazás ez tehát ki támogathatja a kényszerabortuszt? De a, a szándék az, hogy magát az abortuszt is ö, támadják, és sajnálom, de ez a nők joga. Elnök úr, ö, hadd mondjam el, hogy nem értek egyet ezzel a, a, az értelmezésen, amit a kollega most itt mondott. Teljesen mindegy, hogy Ziboszka asszony vagy bárki más mit mond. A lényeg az, hogy a kényszer abortussal foglalkozunk. Nem hiszem, hogy Gravoszka asszony emellett ö, beszélt, ö, talán igen, lehet, hogy a tolmácsolás miatt. Ez a módosító indítvány, ez csak az kényszer abortusz ellen szól, és már foglalkoztunk ezzel korábban. Elnök, tehát azt a módosítót vitatjuk meg, ami előttünk van, tizedikén lesz még majd lehetőség további módosítók beadására. A lényeg az, ami feketén-fehéren előttünk áll, ez nem más, mint az erőszakos ö, abortusz, a kényszerabortusz. Igen, ö, Vatikán hangját hallottuk. Na jó, tessék a hölgy kapszót. I have the floor now? That is... Én kaptam szót? Hát ez gyors volt, mert csak próbáltam fölkerülni a hozzászólók listájára. Nem az abortuszról szeretnék szólni, ezért akkor várok, amíg én szólhatok. Cashman úr. Köszönöm szépen. Én nem akarok a pápáról vagy a Vatikánról beszélni, de azért a következőt el szeretném mondani. Persze, hogy meg kell vizsgálnunk az előttünk levő módosítót, de meg kell vizsgálnunk a következményeket is, amelyek ebből folynak, vagy bármelyik módosítóból. És azt hiszem, hogy Záboszka asszony vázolta a következményeket. Következésképpen az én frakcióm és mások ezek ellen kívánnak szavazni. Ha valaki közben meg tud győzni minket arról, hogy ez még mindig a nők jogait védi, hogy választhassanak, akkor felülvizsgáljuk a kérdést. De Zaboszka hogy megjegyzései tükrében, amelyek extrapolálták azt, hogy mit kell hinnünk a jövőben, nem támogathatunk semmi olyasmit, ami elveszi valakitől a jogát, hogy választhasson és dönthessen. Tessék, a hölgyi a szó. Catherine Weiss. Jó, csak azt szeretném elmondani, hogy frakciónk tökéletesen egyetért azzal, amit most mondtak a szocialisták. Én, amikor elolvastam ezeket a módosító indítványokat, egyáltalán nem tudom támogatni őket, úgyhogy ebben a témában tökéletesen egyetértünk. Would you like to come back on this? Erre szeretne visszatérni? Röviden szeretnék válaszolni. Hiszem, hogy azok, akik Jelentésükben azt írták, hogy meg kell tiltanunk a kényszer abortuszt, Gomes asszony véleménye volt, és nem hiszem, hogy ő szélső jobboldali nézeteket képviselnek. Köszönöm. Most már világos a dolog? arról szavazunk, ami előttünk van, és félrevezettem önöket, mert nem szeptember 10-én szavazunk, hanem most, 15 perc múlva. Úgyhogy rövidesen szavazunk erről, és arról szavazunk, amit előttünk található. Ennek ellenére Deva úr biztos megengedi, hogy az nyilvánvalóról beszéljek. Figyelembe kell vennünk, minden szándékos vagy nem szándékos következményt, eh, amely az ilyen szakbizottsági döntésekből fakad a parlamentben. Eh, elnök úr, elegem van ebből. Gómez asszony tavaly adta be ezt a módosító indítványt. Gómez asszony. És azt hiszem egyhangulag támogatta a bizottság. A gond az, hogy Zabolszka asszony ugyanazt adja be ma, és az emberek egyszerűen ez elf fogadhatatlan. Most akkor mit támogatnak? Nem az, hogy valaki választhat vagy nem, hanem a kényszerabortusz. Ez a kérdés. Gomes asszony ugyan ezeket a szavakat használta tavaly, pontosan ugyanezeket a szavakat, egy évvel ezelőtt. Nos, mivel egymás szavait értelmezgetjük, csak teljesen röviden és világosan szeretném elmondani, hogy nem, a szocialisták nem támogatják az erőszakos abortuszt. Ez világos. Elnök, igen, a szocialisták nem támogatják a kényszerabortuszt. Kiváló. Ez nagyon komoly a, a bizottsággal szemben, mint vád, hogy a parlament nem rendelkezik elegendő idővel, hogy megvizsgálja a módosítani indítványokat. És ez mindig is ugyanígy van. Martin. Köszönöm, elnök úr, Martin Paddington vagyok, a aid nél osztályvezető, amely a bizottsági főigazgatósága, amely a legtöbb külső ö, támogatási program végrehajtásáért felelős a csatlakozás előtti időszakban is a delegációk segítségével az adott országokban. Először szeretnék reagálni arra, amit Mitchell úr mondott az információ államlásról. Ahogy rápróbáltam mutatni az e-mailben, amit írtam. Az előzetes költségvetés tervezetet jóval idő előtt kell készítenünk, májusban beadjuk a parlamentbe, és az előkészítő munkálatok már januárban beindulnak. Ez az egyik oka annak, hogy a PDB-ben található információ talán nem annyira aktuális és pontos, mint amilyen lehetne. A másik dolog az nyilvánvalóan, hogy a lehető legrövidebbre kell fognunk. Tökéletesen egyetértem. Ezek azzal, is megértem azt, hogy ha a bizottság egy nappal előbb küldi csak a módosító levelet, mert ugye tegnap született meg a döntés a bizottságon belül, és én minél előbb tovább küldtem, de tökéletesen megértem, hogy mivel ez olyan kérdésekkel is foglalkozik, amelyekről csak tegnap volt szó itt a szakbizottságom belül, és tökéletesen megértem, és ö, látom is, hogy ez nem elegendő idő az előadó számára, hogy teljes mértékben kimerítően válaszoljon erre a változásra. Elnézést kérek, hogy ez így alakult, Biztosíthatom az előadót arról és a szakbizottságot, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a költségvetési folyamat során együttműködjünk és segítsünk, hogy jó munkát végezhessen, hiszen ez nagyon fontos. Ha van még valami más terület, ahol úgy érzi, hogy az információ nem volt megfelelő, vagy félrevezető volt, nagy örömmel állok elébe, hogy részletesen megbeszéljük ezeket, és elosztassak mindenféle félreértést. Nagyon remélem, hogy jobb együttműködési légkört is terethetünk majd. Még egy-két rövid gondolatot engedjenek meg. Többen utaltak ma délelőtt az élelmiszer lehetőségre, amiről tavaly született megállapodás. Illetve azokról a nehézségekről, hogy a negyedik fejezetben nehéz forrásokat találni. Emlékeznek, amikor a bizottság javasolta ezt az élelmiszer segít, reméltük, hogy a kettes fejezetből kerül ez majd finanszírozás. Ez azt jelenti, hogy nem lesz majd szükség alapokra az európai gazdák tól elvonás formájában és lehetett volna segíteni a, a szegény országoknak. Ezt nem fogadták el, és így a négyes fejezetben kellett megtalálni az pénzügyi alapokat. Minden rendelkezésre álló módszert felhasználtunk, még a módosításokat is, a módosító indítványokat az intézményközi megállapodáshoz. Több mint 400 millió eurót ö, ö, ö, szántunk erre, 700 milliót már ö, ö, elkülönítettünk erre, és reméljük, hogy az év végére 820 milliót elérünk. 440 millió euró előirányzatot használunk fel, és nagyon remélem, hogy az Európai Unió meg tudja mutatni majd azt, hogy gyorsan és hatékonyan tud nemzetközi válságra reagálni. Igen, meg tudjuk ezt mutatni, rá tudunk erre mutatni mindig, amikor problémák merülnek fel. Tudjuk, hogy szüksége van arra, amit a kolléganő is említett, a DCI keretén belül a gazdasági válságra. Vannak olyan országok, amelyek már is kapnak támogatást ebből az élelmiszer alapból, hát igenis mély a válság, és egymásba kapcsolódik. Az Európai Bizottság egy anyagban, amely csatolandó a módosító levélhez, beszámol a negyedik fejezetben fennálló helyzetről, említi azt is, hogy a korlátozott rendelkezésre álló forrásokat megpróbálja felszabadítani. De persze nem lehet ö, fából vaskarikát ö, gyártani, és hát ugye az első ö, reakció, amit tehetünk, az csak a tűzoltás. Majd lesz félidős értékelés a DCI-on Mm, keretén belül az elkövetkező időszakban, akkor majd lesz rá lehetőségünk, hogy ezekre a, a szükségletekre reagáljunk. Aztán van egy másik oka a rugalmasságra, mert az elmúlt néhány év alatt gyakorlatilag amit kapunk, felhasználjuk. Kunila Carlson tegnap említette, hogy Svédországra nagy hatást gyakorolt az, ahogy előrelépett a bizottság ebből a szempontból az elmúlt évek során ennek részletei a Better Fast and More című könyvben ö, többet is olvashatnak, ezt mindenkinek el fogom küldeni. Röviden a módosító ö, ö, levélben Palesztina kap még további pénzt, az éghajlatváltozás és a VTO tárgyalásokkal kapcsolatos banán témára is kitér. Az állásfoglalás tervezettel kapcsolatban volna néhány megjegyzésem. Elnök úr, úgy érzem, hogy remélhetőleg a legfontosabb kérdésekre kitértem, de nyilván lesznek majd részletesebb megjegyzések is. Ami a költségvetést illeti, és a módosító indítványokról, üdvözöljük és köszönetet mondunk a PDB javaslatért, ami az nemi erőszak áldozatait illeti. A keddi meghallgatáson bizonyára hallották a megjegyzéseket, ami rendkívüli ezt a tanúbizonyságot. Ami az értékelést illeti, szerintem a DCI-ban benne van, úgy érezzük, és ezért elegendő az elvárás a különböző projektek értékelésére, ami az emberi jogokat illeti. Szeretnénk további pontosítást, mert ez nagy nehézséget jelentett a további nemzetközi tevékenységek vonatkozásában, az európai emberi jogi és demokrácia eszközre gondolok itt elsősorban. Végezetül a 502-es módosító vonatkozásában már van erre említés a PDB-ben, ami az 5532-t illeti ez ilyen ICI plusz keretébe tartozó tevékenység. Köszönöm, elnök úr, és ahogy említettem, remélhetőleg Mitchell úrral szoros együttműködésben folytathatjuk a munkát, és segíthetjük őt is. Elnök, köszönöm. Tudom, hogy nem hagyja, hogy a bizottság a jövőben olyan változásokat eszközöljön, amelyről nem tud a parlament, úgyhogy nagyon remélem, hogy gyors lesz a fellépés, mint az élelmiszer témában is. Uh, chair, apologies, but I was still... Elnézést, elnök asszony. Azt hiszem a költségvetési listán szerepeltem, mint hozzászól, és most le van zárva ez a téma? Semmi gond, parancsoljon, lenni a szó. Köszönöm. A bizottság legutolsó megjegyzésére reagálva az 5502 a kopenhágai éghajlatváltozási megállapodás zöldek által módosított változatára egy szóbeli módosítót szeretnék bejelenteni, és hogyha jól értettem, ez az 5533, ami a javaslatot kísérleti javaslattá minősíti, de nincs jogi alap. Az így nem fog működni, és a zöldeknek lesz lehetősége arra, hogy megbizonyítsák, bebizonyítsák, hogy megfelelő finanszírozásra van szükség, és hogyha nem tévedek, az előadó támogatja javaslatomat. Köszönöm szépen! I am now going to announce to you. Elnök, a koordinátorok ülésének eredményét szeptember 1-én kedden szeretném ismertetni, amit támogat a bizottság. A koordinátorok kinevezése. Az, e, e a népát kettő koordinátor, Kasmarek és Michel urak képviseletében minden témában az egész néppártot kell, hogy képviseljék, ez a feltétel. Úgy döntöttünk, hogy két további saját kezdeményezésű jelentést készítünk, a szegénység csökkentése, munkahelyteremtés a fejlődő országokban, hogyan tovább, és a néppárt fogja ezt a jelentést elkészíteni. Az AKC EU partneri szerződés a Kotonú egyezmény, erre nulla pont. A következő véleményt fogják elkészíteni. Tanácsi rendeletre irányuló javaslat, természetes és jogi személyek vonatkozásában Szomáliában Ugyanerről a témáról Zimbabwe vonatkozásában is készítünk állásfoglalást, amely lehetővé teszi a különböző eszközök befagyasztását, stb. stb. Ezt a véleményt csak akkor fogjuk megfogalmazni, ha ha jelentés készül. Van egy javaslatunk a tanácsi rendeletre is, amely pénzügyi eszközre vonatkozik, az ipari és más magas jövedel, iparosított, iparosodott és más magas jövedelmű országokkal, területekkel. Javaslat egy rendeletre, ami az Európai Parlamenttől és a tanástól származott, amely módosít azt a rendeletet, amely a stabilitás szempontjából ezt az elnök készíti nulla pontért. Aztán munkacsoportot is létrehoztunk, hat taggal, hat ö, póttaggal, az AFET és más delegációkat meghívjuk ö, minden egyes ülésére a munkacsoportoknak konzultációs lehetőséggel. A DONC rendszert fogjuk használni, az A munkacsoportban különböző megfelelő rendszereknek. Az alelnököket a munkacsoportok fogják megválasztani, és más frakciót kell, hogy képviseljenek, mint az elnök, és lehetőleg kis frakciót. Elnézést korrigálnék, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a nem DCI eszköz a gazdasági együttműködés céljából témában az én frakciómhoz került. Yes, you're right. It's not mentioned here. It's, uh, okay. ECR, yeah. So uh, we, we take we, ta we take it into the written in the into the origin document here. Thank you. Köszönöm, hogy szólt. Yes, I talked. Igen, igen, éppen az imént az alelnökökről beszéltem. Két és fél éves a mandátum a munkacsoportoknak. Minden munkacsoport kidolgozza saját munkamódszereit. Állandó előadó lesz a humanitárius segélyek szempontjából, az erre vonatkozó mandátum tervezetét jóvá hagyták, és a költségvetési munkacsoport nyitott a DEVE érdeklődő tagjai számára. A kotonúi megállapodásra vonatkozik majd ez, és a szakbizottsági üléseken 2010 februárjáig mindig hagyunk időt arra, hogy a tárgyalásokról beszámolhassanak és eszmecserét tarthassunk. 2009-es emlékeztetővel kapcsolatosan két tagunkat küldtük Bangladesbe a DCI működésének, illetve az élelmiszersegélyeknek a működését tanulmányozni olyan országokba, ahol amelyeket érint a klímaváltozás. Egy EPP, egy zöldek we will have a post GPI. A GPI utánkövetési misszió lezárult, kétszer öt tag lesz, Zimbabwe az első prioritás, Botswana a második prioritás delegációval, és Namibia a tartalék célpont. A do- Rolling Dohan szisztemet használtuk a, az delegációk összeállítására. Zimbabwe 1 MPP, 2 SND, 1 AD, Botswana 3 MPP, 1 SND, 1 Zöldek. a tagok olyanok legyenek, akik e, a korábbi munkában már részt vettek. Aztán megvizsgáltuk a lehetőséget a további kvótákra, megpróbáltunk arra engedélyt kapni, hogy egy harmadik tagot is Bangladesbe küldjünk a felhasználatban kvótákból, hogyha ha jóvá hagyják, akkor az ALD-ből lesz ez, ez valaki. És a kimenő bizottság régi kvótáját szeretnénk felhasználni, egy októberi misszióban való részvételre ez egy ENSZ misszió lesz. Mozambikba választás megfigyelési missziót tervezünk, október 26-án lesz ez. Ez egy prioritás EP választó megfigyel, választás megfigyelési misszió. A meghallgatásokat 2009 lévő felére kialakítottuk, ezek az ülések legalább két fél napot tesznek ki, november 9-én, 10-én. Aztán lesz három meghallgatás a globális pénzügyi válság hatásai tekintve, a fejlődő országokra nézve, Jeffrey Sachs, Gutem Serdlöp professzor, ő egy norvég professzor, lesznek a résztvevők, és a csoportok írásban javasolhatnak két további szakértőt, és a 2010-es meghallgatásokra a következő koordinátori ülésig adhatnak le javaslatokat. Szeretnénk, ha olyan témák merülnének fel, amelyek vitát váltanak ki, speciális jelentés a számvevőszékről, ez egy speciális jelentés, illetve az LK együttműködésről. A DEVE egy meghallgatást szervez ezzel kapcsolatosan, a, együttesen a Költségvetés Ellenőrzési Bizottsággal. Aztán a 2009-es emlékeztetőből a korábbi DEVE bizottság által javasolt tagok javaslatokat megerősítették. A frakciók és a koordinátorok javaslatokat tehetnek 2009 hátralévő részére. A koordinátorok ülése szavaz majd erről október 5-én. A DEVEL közös megbeszélést tart Ubu Said asszonynal, ez szeptember 10-én lesz, az Európai Parlament reprezentációja az Észak-Dél központban, ez egy férfi és egy nő lesz, hogyha több jelölés lesz, mint a hány hely rendelkezésre áll, akkor a koordinációk, koordinátorok szavaznak majd a tagokról. Az AFET és az ENSZ brüsszeli hivatala Szeptember 28-án egy koktélfogadást tart, aztán október 12-én lesz eh, egy rossz mizsiró eh, ENSZ eh, vezető részvételével szervezett megbeszélés. A Concord és a DIV büró tagok között lesz egy megbeszélés. a jelölésével, akinek a nemek közötti egyenlőség elősegítése lesz az egyik fontos feladata. Két és fél évre nevezik őt ki. Szóbeli kérdés, állásfoglalás az ENSZ Kopenhágai Klímaváltozás konferenciáján, ez egy további téma, és egy állásfoglalás tervészetet fogunk kialakítani legal opinion on fisheries agreement with Morocco. A Marokkóval kapcsolatos kérdéseket is tárgyalni fogjuk, a jogi szolgálattal eszme csere lesz, és döntünk a felhasználási lehetőségekről. Mauritániai szóba kerül a tanács és a bizottság képviselőjével együtt, eszmecsere lesz az afganisztáni választásokról, különösen arról, hogy milyen hatásuk lesz a fejlesztési együttműködésre. Közös ülés lesz Alfred és Roy részvételével. D. kérni fogja a parlamenti szakbizottság részvételét, 14 tag, fele az Intából, fele a Devéből, ezek szintén tagjai a delegációnak az LKC közös parlamenti megbeszélésére hangsúlyozni kell azt, hogy kívánatos, hogy meghatározzuk az LP e delegáció létszámát még a konferenciák előtt, és mielőtt a közös megállapodást létrehozunk. Lehet, hogy nagyon hosszú pontok sorozata volt ez, kérte a szót ön. Köszönöm, elnök asszony. Nem akarom itt nyújtani a vitát, csak felszeretném vetni azt a az ügyrendi kértást, amelynek értelmében egy koordinátor van frakciónként, és hogyha követjük ezt a házszabályt, akkor valószínűleg mind lesz és hát gyakorlatilag tovább kell menni majd az elnökök értekezetére, mert elvileg nem értünk el egyet. De hát erről majd lesz. A szabályok ezt nem mondják, azt mondják, hogy ez lehetséges. Tegnap a frakcióban volt erről szó, és precedens is van rá. A szocialisták szeretnének így eljárni a jövőben. Nagyon sok időt töltöttem már ebben a szakbizottságban és nagyon lelkismeretesen végzem a munkámat. Mi nagyobb csoport vagyunk ennek, nagyobb frakció vagyunk, ennek vannak következményei. Én nem akarom ezt a nonsenszt hallgatni a jövőben. Ignore it, ignore it. Volt ezzel kapcsolatosan egy koordinátorülés. Az elnök, nem akarom ezt a vitát tovább folytatni, vége a vitának. Nagyon sokat, sok témánk van még a napirenden, tovább kell lépnünk. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy nagyon felesleges sértegetni egymást, különösen személyes sértésekkel. Ez egy óriási szakmai hiba. Elnök asszony, az elnök, tovább kell lépnünk. Már volt szó a szentszékről, a vatikáni zsinatokról, volt itt már mindenféle nonsens. Úgy látom, hogy nagyon eh, energikusak a kollégák. Ezt az energiát használjuk fel hasznos dolgokra. Igen, remélem, hogy mindenki elővette a szavazókártyáját. Bizonyára emlékeznek, hogy hogyan kell használni, mely, milyen irányban kell elhelyezni a szavazógépben. Három gomb van. Az egyik az igen szavazat, a második tartózkodás, a piros gomb pedig az ellenszavazatot jelenti. Tesztet végzünk. Most mondjuk, hogy megnyitom a szavazást. Most kérem, hogy helyezzék a készülékbe a kártyát. Aztán a kis gombokkal próbáljának megszavazni. Az egyik igen szavazat, a másik tartózkodás, a következő pedig nem szavazatot jelent. Ez most titkos szavazás? Igen. Természetesen. Okay, now we have it. Jó, látom, mindenkinek sikerült, de még egyszer megpróbáljuk. Why? No. No, ça marche pas.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 But the trace of these names will be somewhere? No, it will be registered. It okay. won't appear in any, yes. in any okay. paper. Then we will start. Jó, akkor kezdjük. Az első szavazás a tanácsnak feltett szóbeli kérdés módosítására vonatkozik. Ezt a módosítót több szakbizottsági tag is benyújtotta, de csak Péon úr neve szerepel a listán. Ezt a módosítást jó magam is aláírtam, Héta asszony is, De Sarnes asszony, Kombendit úr, Benamias úr, Tratman úr, Berman úr, Sassoli úr, Martinez úr, Tirolian, Kaiser, Kasman, De Rossa, Monsieur Toya, Madame Grèce, Monsieur Desir, Stas és Arif. Ezek a nevek szerepelnek az aláírások között. Most szavazni fogunk erről a módosításról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Milyen problémájuk van a szavazással?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 there was a problem with one voting box. Az eh, egyik szavazógéppel volt probléma. Még egyszer szavazunk. Megnyitom a szavazást az első módosító javaslata kapcsolatosan. Ez a szobri kérdése vonatkozik. Megnyitom a szavazást. Yes. Has everybody voted now? Szavazott-e mindenki? Vote Lezárom a szavazást. 28-an szavaztak, elfogadtuk a módosító indítványt. Yes. <coughs> Ah, yes. Now we will vote on the... Most pedig a bizottsághoz intézett szóbeli kérdésről szavazunk, sőt, annak a módosításáról. Ez az egyes számú módosításként szerepel a dokumentumban. Megnyitom a szavazást. Yes. We have to close. I- igen. E, szót kérve nem működik a gép. <laughs> Előfordul, hogy valaki jelzi a kollégáinak, hogy hogyan szavazzanak. Jaj, tudják ugye, hogy én kezdő vagyok. Nagy problémáim vannak itt a szokásokkal. Azt hittem, hogy valami gond van. Köszönöm, hogy szólt. Nagyon kedves. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosító indítványt. A következő módosításról megnyitom a szavazást. Most lehet szavazni. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. A módosító indítványt elfogadta a szakbizottság. Okay, that was it. That was it, huh? Okay. Yes. Most az állásfoglalásról szavazunk. Nagyon sok módosító indítvány érkezett ezzel kapcsolatosan. Igen, igen, a titkárság figyelmeztet, hogy a módosított végleges szövegről is szavaznunk kell a szóbeli kérdésnél. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. The, I, I'm, igen, egy picit összekeveredtünk. A végleges szövegről szavazunk, a bizottságnak intézett szóbeli kérdésről módosításokkal együtt. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Elfogadtuk a, a szöveget. We now move to the vote on the resolution. Nézzük az állásfoglalás tervezetet. Elnök asszony, blokkszavazást szeretnék kérni 29-től ha módosításokra Módosító indítványom van, szóbeli módosítás. Első módosító indítvány, de Kaiser, megnyitom a szavazást. You are, you are my voting list. Okay. And um, yes, so everybody has voted. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Ezzel Adopted. Elfogadtuk a módosító indítványt. 30-as számú módosító indítvány Jolie Keller és Sargentini tollából. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. 31-es módosító indítvány. Egy szóbeli módosításról van szó. Szóval szeretnénk módosítani a must be integrated to helyett must not be dissociated from kifejezéseket szeretnénk viszont látni a szövegben. Jó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Túl gyors. 20, okay. Adapted. Elfogadtuk. Uh, amendment 32. 32-es. Elnézést. Szavazhatnánk-e a 32-33-34-ről egy blogban. Jó. Köszönöm a javaslatot, jó elképzelésnek tartom. Blogban szavazunk a 32-es módosításról. Szavazott -e mindenki? Igen, lezárom a szavazást, elfogadtuk. A 33-as módosítás. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 34-esről megnyitom a szavazást. is open. Megnyitom a szavazást. Még nem. Jó, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Nem, nem, még nincs nyitva. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt a módosító indítványt is. 35. módosító indítvány, Arsenis, a szerző, Ha mind a kettőt elfogadják, akkor a 34-essel összevonják. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadt. 36-os módosítás Rinaldi a szerző. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es módosítás Görens úr, ennek a szerzője. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Yes, uh, amendment 38 falls. A 38-as módosítás a 32-es elfogadása miatt okafogyottá vált. A 39-es módosítás Triolien, Desir és Pejon tollából 39-es, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást, elfogadtuk a módosítást. 40-es módosítás Kacsmarek, a szerző, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, Lezárom a szavazást. Fekted. Elutasítottuk. has been withdrawn. A 41-est visszavonták. 42-es a 42-esről szavaznunk kell. Meg is nyitom a szavazást Péjon úr módosításáról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 43-as módosítás okafogyottá vált a 40 és 41-es elfogadása miatt. Akkor nem, szavazzunk a 43-asról Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadva. Adopted. Amendment 44-es módosítás, Zsóli Keller Sargentini, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadva. 45-ös számom módosítás, szerzője tolja. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 46-os számú módosítás Zsoli Keller Szargentini, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 47-es módosítás Tirolejen, Dezir, Pejon, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 48-as kacmarek, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elutasítva. 49-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítást. 50-es módosítás, Zimmer. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadva. Ötven egyes módosítás Zsoli Keller Szargentini, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 52-es módosítás, Essienis, Arsenis. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Következő visszavonva. 54-es módosítás Zimmer. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 55-ös módosítás. Jolie Keller, Sargentini, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást elfogadva. 56-os módosítás, részenként szavazunk, amelyet Szargentini asszony kért. Először gondolom nem kell felolvasnom. Az első részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt a módosítást. Most a második részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadva. 57-es módosítás, de Kaiser a szerző. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogva, elfogadva. 58-as módosítás, de Kaiser a szerző szintén. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítást. 59-es módosítás Kacmerek. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Most a bevezető rendelkezéseknél tartunk. Harmadik módosítás, Arsenis a szerző. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást elfogadtuk. Négyes számú módosítás. Zsolé Keller, Sargentini, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös számú módosítás szerzők ugyanazok, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos módosítás Deva úr. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes számom módosítás Deva úr a szerzője. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Rejected. Elutasítottuk. Yes. Can we make a block vote on... Szavazhatunk blogban erről, vagy ezt vissza vonták. 8-as módosítás. Megnyitom a szavazást. Szavazotta mindenki. A módosítást elutasítottuk. Lezárom a szavazást, javítja magát az elnök asszony. kis. Rejected, yes. Elutasítottuk. Én már el, előre jeleztem az eredményt. Tízes módosítás. A kilences visszavonták. Tízes. Megnyitom a szavazást. A kilencesre. Everybody has voted. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Then, uh, amendment 11. 11-es, Deva úr. Megnyitom a szavazást. Szavazotta mindenki, lezárom a szavazást. Blogban szavazhatunk, hogyha ezzel egyetértenek. 12, 13, 14. Nem. 12-es, 12-es, megnyitom a szavazást, Szavazott -e mindenki? Lezárom a szavazást. And adopted. Elfogadtuk. 13-as, de Kaiser, megnyitom a szavazást. szavazott a mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es, de Kaiser, megnyitom a szavazást. szavazott a mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös módosítás, de Kaiser, megnyitom a szavazást. Szavazottam mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os módosítás, Jolie Keller Sargentini, megnyitom a szavazást. Szavazottam mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es módosítás, de van. Megnyitom a szavazást. Szavazott -e mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as módosítás Deva. Megnyitom a szavazást. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es módosító, Jolly Keller, minden egyes módosításra szavazunk, lezárom a szavazást 19-esről. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 20-as módosítás, megnyitom a szavazást, a mindenki, Lezárom a szavazást. Huszonegy, 24 blogban egyetért ezzel mindenki? Igen, akkor ezt tesszük. 21-24-ről a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös módosítás, Jolly Keller Sargentini. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26 26 27. 26, 27, ezt összeköthetjük, nem? 26-os, Szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es ugyanezen személyektől megnyitom a szavazást. Okay, I'm voting for. <laughs> so Everybody has mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-ast visszavonták. Uh, amendment number one for the citation by Mr. Zimmer. Mrs. Zimmer, excuse me. Zimmer asszony módosítása, megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Two, Deva. Vote is open. Kettes módosító Deva. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Adopted. Elfogadtuk. Okay. Okay. And now we are voting the text as finally amended. Yes, but I have to amend something now. This was not mine. Okay, so I, yes, I lost a little bit. Uh, okay, so uh, vote is open on the final text. Megnyitom a szavazást az így módosított tervezetről, szavazott -e mindenki, lezárom a szavazást elfogadtuk. Közben a, közben a tolmácsok eh, szeretnék közölni, hogy 12.45-kor sajnos abba kell hagyni a tolmácsolást. Mert a munkaidőnk 12.30-kor már lejárt. lehet, hogy készfeltartással gyorsabban tudnánk szavazni, és a kétséges esetben pedig használták az elektronikus szavazást, mert még sokat kell szavaznunk. Gyorsabb benne Kérdezi az elnök asszony gyorsabb. Akkor... Okay. Okay. I should like to, to thank the interpreters for their excellent work, and we will have to continue without interpreters